Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your... Jó napot, hölgyeim és uraim! I open this afternoon meeting. Szeretném megnyitni a Regi Szakbizottság délutáni ülését, és az első napi rendi pontunk eszmecsere Ják Áp úrral, aki a észt közigazgatási miniszter, és az észt elnökség prioritásairól tájékoztat minket. Nem fogok az észt elnökségről többet mondani most, mert majd a miniszter úr megosztja velünk gondolatait. Emlékeztetni szeretnék a gyakorlatunkra. Itt a REGI szakbizottságban meghallgatjuk miniszter úr prezentációját. Utána a tagok kérdezhetnek először a koordinátorok, feltezi kérdéseiket, és utána pedig megválaszolja azokat. Az észt soros elnökség szót kap most. Köszönöm szépen! Igen, tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt elnökasszony, tisztelt kollégák! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma, és bemutathatom az észt soros elnökség prioritásait, amely Észország számára az első soros elnökség. Az általános elnökségi prioritásokkal kezdem, utána pedig eh, áttérek eh, olyan témákra, amely ezeket a szak, ezt a szakbizottságot különösen érinti. Az eh, észtelnökség fő pontjai a római nyilatkozat és a pozsonyi program kereteiben vannak. A következő alapelveket említeném. Az észt elnökség egyik fő prioritása az a nyitott és innovatív európai gazdaság. Az Európai Unió sokkal több, mint egy gazdasági közösség, egy innovatív közösség, amely békét, biztonságot és jólétet biztosít a polgárainak. Az Európai Unió belső piaca 500 millió fogyasztót jelent, és ez az egyik legnagyobb európai vívmány. A vállalatok a gazdaság alapját képzik, és csak is akkor lehetnek sikeresek, amennyiben megfelelő környezetben dolgozhatnak, amely támogatott, előrejelezhető és átlátható. A finanszírozáshoz való hozzáférés nagyon fontos dolog. Éppen ezért kiemeljük a kkv finanszírozásának fontosságát, hiszen a KKV-k eléggé gyakran problémákkal küzdködnek ezen a téren. Az elnökségünk Második prioritása a biztonságos Európa. Az Európai Uniót több mint 60 éve hozták létre, és eredeti rendeltese a béke volt. Ma ismét dominálnak a biztonsággal összefüggő kérdések. Egy ország sem tudja egyedül megoldani a migrációs válságot például. Annak érdekében, hogy sikeresek legyünk, együtt kell működnünk. a biztonságos környezet minnyájunk érdeke. Az Európai Unió külső határait meg kell védeni, hogy garantáljuk biztonságunkat, szabadságunkat és mobilitásunkat az Európai Unión belül. Az interoperabilitás és az informatikai rendszerek összekapcsolhatósága roppant fontossággal bír ezen a téren. Igen, tisztelt parlamenti képviselők! Az észt soros elnökség harmadik prioritása a digitális Európa és az adatok szabad áramlása. Egy nagyon átfogó digitális programmal rendelkezünk, amely létfontosságú Európa jövője számára. Nagyon észt dolog ez az elnökségünk alatt. Hiszen szinte minden területen jelen van. A digitális belső piac. A digitális belső piaci csomag hozzájárul gazdasági fejlődéshez, Segít abban, hogy határokon átnyúló kereskedelmet folytassunk és szolgáltatásokat nyújtsunk. Az elnökségünk alatt mindent megteszünk a digitális spektrum szélítéséért. Digitális megoldásokat szeretnénk felajánlani, amelyek minden területen segíthetnek. Most a negyedik prioritásra térek át. A negyedik prioritásunk a befogadó, fenntartató Európa. Lehetetlen ezeket a prioritásokat rangsorba tenni, de a befogadó és fenntartató Európa, mint a digitális témáink minden területre kiterjednek. Nagyon fontos, hogy mindenkinek azonos lehetőségei legyenek a digitális világban is. Az összes európai polgár érteke. Tisztelt képviselők! Remélem, hogy sikerült egy rövid összefoglalást adni elnökségünk prioritásairól. Természetesen értem, tisztelt parlamenti képviselők kérdéseket tesznek majd fel. De nézzük most meg az európai kohéziós politikát. Mindenképpen emlékeznünk kell arra a tényre, hogy a kohéziós politika ágazatokon átnyúló téma, és nagyon sok közös európai célt fogalmaz meg. A kohéziós politika célja elsősorban az, hogy gazdasági növekedést generáljunk az európai kontinensen és a tagállamokban. Nagyon fontos a fenntartható fejlődés és az azonos lehetőségek politikája. A kohéziós politika az információs társadalom létrehozását is segíti. Az e megoldások eddig is segítettek a kohéziós politika hatékonyabb végrehajtásában és láthatóságának növelésében. Ahogy látják, a prioritásaink több térre is kiterjednek. A kohéziós politika nagyon fontos szerepet játszott az észt gazdaság fejlesztésében is, és a strukturális reformok végrehajtásában is. A kohéziós politika nagyon hasznosnak bizonyult, a komoly pénzügyi és gazdasági válság leküzdésénél is. Meg vagyok győződve róla, hogy Észtország jó példát mutathat abban a tekintetben, hogy hogyan lehet a jó kohéziós politikát és a jó gazdaságpolitikát összehangolni. Tisztelt parlamenti képviselők! Van még két prioritásunk a kohéziós politika területén. Először is szeretnénk eszmecserét folytatni arról, hogy hogyan egyszerűsíthetjük a kohéziós politikát. Az elnökségünk megadja lehetőséget, hogy a kohéziós politika előnyeiről és hozzáadott értékéről beszéljünk. Minden szem a jövőre irányul most. A korábbi elnökségek már elkezdték a jövőről szóló eszmecserét, mi folytatjuk. Ott, ahol a korábbiak abba hagyták. Az Európai Parlament és önök is gondolkodnak a jövőn, a kohéziós politika jövőjén, és mindenki hozzájárul az eszmecseréhez. A bizottság már publikál dokumentumokat, hogy hogyan képzeli el az Európai Unió jövőjét. És a bizottság közleményeiben ez megvan a határokon átnyúló együttműködés és a legtávolabbi térségek is ide tartoznak. Ezen kívül felhívnám figyelmüket a hetedik kohéziós jelentésre. A kohéziós politikának vállalnia kell a kihívások elleni harcot, amelyekkel a tagállamok, a régiók szembesülnek. De egyidejűleg közel kell, hogy álljon polgárainkhoz. Olyan politikáról van szó, amelyet helyszinten hajtanak végre, azonban hatása páneurópai. A hatékony kohéziós politikának alapvető célkitűzésekkel kell rendelkezni, átlátható szabályokkal, és ne legyen bürokratikus. Ez az a kohéziós politika, amelyet mi képviselünk. Ez az a kohéziós politika, amely nagyon fontos polgáraink számára. Szeretném azt is elmondani, hogy tegnap az egyszerűsítéssel foglalkozó munkacsoport jelentését hozták nyilvánosságra. Erre a dokumentumra már vártunk egy ideje, hiszen az egyszerűsítésnek nagyon fontos feladatai vannak. Mindjárt közös érdeke, hogy egyszerűsödjenek az eljárások. Nagyon fontos az Európai Parlament és a tagállamok számára is, hogy egyszerűsítsük a bonyolult döntéseket. A kohéziós politikáról szóló eszmecserét minőségileg már szintre kell emelnünk olyan témákat szeretnénk megvitatni, amelyek összefüggenek a kohéziós politikával, és pedig novemberben az általános ügyek tanácsának ülésén. A tanács egyetlen témája a kohéziós politika lesz. Megadja lehetőséget arra, hogy megvizsgáljuk a politika hatékonyságát, hogy eddig mit teljesített, és szeretnénk egy világos víziót vázolni a jövőről. Szeptemberben és októberben kevésbé hivatalos megbeszélések is lesznek. Megbeszéléseket tartunk, illetve tervezzük a megbeszélések megtartását. A területi kohézió és fejlesztésért felelős személyek bevonásával. Nagyon lényeg a területfejlesztési tervek végrehajtása. A második prioritásunk, és a Regi Szakbizottság már foglalkozott ezzel, és be is nyújtották véleményüket. A Máltai elnökségnek köszönhetően elértünk egy olyan szintet ebben a folyamatban, ahol elkezdhetünk tárgyalni az Európai Parlamenttel már elnökségünk elején. Nagyon lényeges, átfogó kezdeményezésről van tehát szó. Véleményem szerint a kohéziós politikában a kiinduló pontunk pozitív. Ez pedig minnyáján közös érdeke az egyszerűsítés. A tanács és a parlament reakcióira is nagyon kíváncsiak vagyunk majd ebben a tekintetben. A bizottság eredeti javaslatába belegondolva nagyon bátorító támogatást kaptunk, és reméljük, hogy gyors mozdulás lesz ezen a téren. Nagyon fontos az, hogy a kohéziós politika végrehajtása könnyebb és átláthatóbb és sikeresebb legyen. Még megemlíteném a két prioritással kapcsolatban. A szolidaritási alapból is szeretnénk kihelyezni forrásokat, hogy az olasz földrengés által okozott károkat enyhítsük. Ezen kívül a tanácsban szeretnénk felgyorsítani ennek elfogadását. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk polgárainkat a kohéziós politika vívmányairól. Szeretném elmondani, hogy az észtek 80%-a támogatja Észtország Európai Uniós tagságát. Meg vagyok győződve róla, hogy ennek a támogatásnak nagyon pozitív hatása van Észtországra és a gazdasági fejlődésünkre. Kiváló eredmények ezek. Többek között, akik Észtországba jönnek a Tallini repülőtéren keresztül elnökségünk alatt, megtekinthetnek egy kiállítást a kohéziós politika eredményeiről. Reméljük, hogy élvezik majd önök is ezt a kiállítást, amikor eljönnek hozzánk Tallinnba. Igen, tisztelt parlamenti képviselők! A kohéziós politika az európai értékeket képviseli és hozzáadott értékeket hordoz. Az Európai Parlament tevékenységét pedig nagyon nagyra tartjuk ebben a tekintetben. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr! Reméljük, hogy meg tudjuk majd nézni a Tallini reptéren ezt a kiállítást. De most térjünk rá a vitára, a kérdések következnek. Először a koordinátorok tehetnek fel kérdéseket. Fanny Szerő az első. Parancsolja. Voorzitter, dank Elnök úr, köszönöm szépen. Nagy figyelemmel hallgattam a bevezetőt, is olvastam az anyagot, amiben felsorolják a céljaikat. Ezen kívül ismerem az önök országát, a jó imázsát, ez nagy megelőgedésre ad okot. A szöveg, a programjuk szöveges változata, itt most ebből szeretnék egy kicsit felolvasni, mert amit a kohézióról mondanak, az is pozitív érzelmeket ébrez bennem. Itt az szerepel, hogy a kohézióról le kell folytatni egy vitát, most angolul idézem, figyelembe kell venni a hosszú fejlesztési céljait az Európai Uniónak és a régiónak, és támogatni kell az erős kohéziós politika folytatását. Ez világos beszéd, hogy önök hol állnak, mi az álláspontjuk. De én még tovább kutakodtam a szövegben, és ott már most az elnökhöz csatlakoznék, aki megkérdezte öntől, hogy hol van tulajdonképpen a cselekvési programnak a, a, a lényege maga, a, maga a tevékenység. Az előző elnökség, a máltai elnökség nagyon intenzíven bevonta a parlamentet is eh, az eszmecserékbe, a tanácsban is foglalkoznak a eh, kohéziós politikával, most elsősorban, amire ön is utalt, mi foglalkozunk az egyszerűsítéssel, és önök is erre helyezik a hangsúlyt. Itt van az omnibus javaslatcsomag, amiben sok minden van benne, parlamenti javaslatok is és az ön elnöksége alatt ezt szépen ki lehet teljesíteni de azért van, ami hiányzik, a politika, a kohéziós politika tartalma. Itt van a kohézióról szóló jelentés, és a kérdés az, hogy kit szeretne bevonni a munkába. Hiányolom azt, hogy nem lesz informális miniszteri konferencia, valamilyen ezzel kapcsolatos dokumentumot nem találtam. És hát felmerül bennem a kérdés, hogy mire hívott fel minket, vagy hívott meg minket? Be kívánja vonni az elnökség a tanácsot, remélve azt, hogy ott majd minden rendbe jön. Tehát egy kicsit egyértelműbbnek kellene lenni, és akkor még pozitívabban ítélnénk meg öntől. Kiválóak a kapcsolataink, de egy kicsit minden kicsit a levegőben van, e, e, és nem elég konkrét. Prioritásaik, igen, itt van a digitális agenda, a parlamentben, vagy e, egy kis történeti visszatekintést adjak. A Connecting Europe Facility kapcsán a tanács ugye, azt mondta arra a bizottság kérdése, hogy 10 milliárdot szálljanak, és ezt a tanács törölte. És a parlament a tematikus koncentráció révén mi tettük fel az íre a pontot. Innováció kapcsán igen, eh, a eh, digitális komponens kapván 30 milliárdot eh, sikerült elérnünk, ezt is ezzel is feltettük a pontot az íre. Tehát a parlament most már hatodik sebességre kapcsolt, és a tanács nem teljesít. A parlament az igen. Úgyhogy nagyon szükségünk van egymásra az, ahhoz, hogy az önök céljait elérjük. Kérem válaszoljon a kérdéseimre szocialisták és demokraták nevében Vesztelen asszony. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önt, miniszter úr itt a regionális szakbizottságban. Én nem koordinátor vagyok, de maximálisan megerősítette, amit én gondolok, az, amit itt olvastam, ez a jelentés, kohéziós politika építő elemei, ez nem csak, hogy leírtuk, hanem a parlament már is fogadta ezt a jelentést. Ehhez kapcsolódik néhány kérdés a jövőbeni kohéziós politika kapcsán, ezeket ön már alapvetően említette. De azért számunkra, számunkra még van néhány más prioritás is, amelyeknek mi nagy jelentőséget tulajdonítunk. Valamiért már említettek, és tegnap a magas szintű munkacsoport is bemutatta az ön jelentését. Igen, szép és jó, ezek nagyon fontos dolgok számunkra, és az emberek számára, hiszen ők azok, akik végül is majd a projekteket végrehajtják, és akiknek ezek eh, a projektek szólnak. De számunkra az is fontos lenne, és nagy aggodalmunk az, hogy ez végül sem valósul meg. Tehát az, hogy a jövőben minden régió kaphat támogatást, nem csak a legszegényebbek és a leggyengébbek, hanem ugyanúgy jogosultak lesznek azok is, akiknek jelenleg jól megy, vagy közepesen, a jó helyzetben lévő régiók is Persze nem lehet sok mindent előre látni, ezt ön is nagyon jól tudja, jobban, mint én az ön országának a sorsa kapcsán. Lehetnek olyan helyzetek, amikor lehet, hogy gyorsan és rugalmasabban át kell írni bizonyos programokat. A saját kezdeményező jelentésben erről is um, leírtunk néhány számunkra különösen fontos dolgot. Az elektronikus kohézió, digitalizáció, erről ön is beszélt. Valóban fontos, hogy legyen egyfajta kiegyenlítődés az Európai Unióban. Ön tudom, hogyha jól tudom, akkor ön már eh, a kérelmeket és a pályázatokat is digitálisan bonyolítják le, és ez már ez, ez elég nagy eh, ráfordítást igényel. Itt a parlamentben készült egy, vagy el is fogadtuk már a saját kezdeményezésű jelentést erről a témáról, egy nagyon fontos dolgokat tartalmaz. Most az a feladat, hogyha ezt fogalmazhatok így, hogy egy frontba kovácsoljunk össze, egy elérjük azt, hogy a kohézis, kohéziós politika jövőben is működhessen, és az emberek számára jó dolgokat helyben lehessen megvalósítani, hogy érezzék az állampolgárok, hogy tényleg mi is ez az Európa. Köszönöm szépen, van Miltenberg úr. Köszönöm, elnök asszony. És miniszter úr, köszönöm a teljesítményét. Már tegnap abban az örömben volt részem, hogy találkozhattam önnel, egy első eszmecserét folytathattunk, és ennek kapcsán szeretnék néhány kérdést feltenni. Ahogyan ön is tudja, az Európai Parlament számára nagyon fontos az Urban Agenda, a városi programok megvalósítása. Egy eh, nagyon szép áttekintést eh, adott arról, hogy az Európai eh, Bizottság itt mit tervez, például az általános ügyek tanácsa, Novemberben pedig a bizottság előkészíti az Urban Agendáról az előrehaladási jelentést, és ehm, ebben észt, különböző partnerség, amiben ész, Észtország is részt vesz. De az általános ügyek tanácsával kapcsolatban mik a tervei? És ez a második kérdésem, hogy a tanács és most a jövőbeni kohéziós politika, jövő, kohéziós politikától független, hogyan tudja összekapcsolni az ön országa a kohéziós politikát? Hol állnak önök a, például a digitális agenda végrehajtásában? Mit taníthatnak meg önök Európának az elnökség alatt? Hiszen az egész világ önökre figyel most, eh, és itt van az omnibus javaslat, erre jogosan ön is utalt. Eh, szeretném arra felhívni, hogy eh, Európától azt várják el az emberek, hogy leerősítse az európai alapokhoz való hozzáférést. Reméljük, hogy önök az elnökség során ezt az egyszerűsítést sikeresen végig tudják vinni. És végül van egy politikailag érzékeny vita, de beszélnünk kell erről, és ön is a tanácson belül ezt meg kell, hogy tegye. Itt a kondicionalitásra gondolok. A makrogazdasági kondicionalitás kérdése itt a parlamentben is nagyon érzékeny téma, de a vita ugye arról folyik, hogy nem kellene még több feltételt támasztani a menekült válsággal összhangban. Nagyon fontos, még emiatt is nagyon fontos, hogy az omnibus javaslatban a menekültek befogadása és integrációjának a céljából, ugye nagy szükséges beruházások finanszírozásáról is intézkedjünk. Úgy gondolom, hogy eh, nagyon jó lenne, hogyha az önök elnöksége alatt ez, eh, ez a vita eh, folytató, lefolytatódna. Ez nagyon fontos, hogy beszéljünk egymással. És végül engedje meg, hogy nagyon sok sikert kívánjak önnek az elnökséghez, én személyesen is, és az egész ALDE frakció nagyon bízik önben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Omar Zsiúr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy ellátogatott ide erre az eszmecserére a tanácsi elnökség elején. Ne, fel, ne feledjük, hogy valószínűleg elég nehéz hónapok elébe néznek, tudván, hogy milyen súlyos problémákkal kell majd megküzdenünk. Ön is említette ezeket. Migrációs válság, Brexit, biztonsággal kapcsolatos problémák, ezekről is beszélt. Elkezdődtek a legnagyobb manőverek. Az összes közösségi szakpolitika esetében sok mindent újra kell gondolni, illetve az MFF-fel kapcsolatban is elkezdődött már a gondolkodás, illetve fog kezdeni nem sokára a tárgyalás. Ez, a, ez két nagyon nagy téma. Ami a kohéziós politikát illeti, az Európai Bizottság öt forgatókönyvet dolgozott ki. Az ötből négy úgy gondolom, hogy hátrányos helyzetű lenne a kohéziós politikára vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni az ön véleményét. Gondolkodtak -e ezen? Aggódnak -e miatt? Hadd mondjam el még azt is, hogy itt az Európai Parlamentben so- sokan aggódunk a regionális politika jövőjével kapcsolatban. nem csak költségvetési szempontból aggasztó a helyzet, hanem olyan szempontból is, hogy mi lesz az értelme a jövőbeli kohéziós politikának. Hogy összefoglalom a helyzetet, azt szeretném, hogyha továbbra is nagyra törő lenne a regionális politika a költségvetés szempontból is, ugyanakkor jó lenne, hogyha a regionális politika megmaradna annak, ami. Több javaslat is kering amely arról szólna, vagy olyan forgatókönyveket vett fel, amely megfosztaná a regionális politikát az értelmétől önmagától, illetve bizonyos kategóriáktól, tehát regionális kategóriák, regió, regió kategóriáktól úgy tűnik, hogy meg kell majd szabadulni. Említette a makrogazdasági feltételeket. Jelenleg az az elképzelés, hogy azok a régiók, akik a kritériumokat betartják, jutalomban részesülnek. Mi szeretnénk megtartani a kategóriákat, és elvi ellenvetéseink vannak a makrogazdasági feltételekkel szemben, hiszen ez megfosztja a regionális politikát annak lényegétől. a regionális politikának nem az az értelme, hogy az európai szemeszter célkitűzéseihez csak úgy hozzácsapják. Említette a digitális agendát. Ez az új tudás alapú gazdaság rendkívül fontos az Európai Uniónak és az összes régiónak. Magas hozzáadott értéket tudunk ezáltal létrehozni, és ezáltal hozzásegítjük a, a különböző régiókat a fejlődéshez. De alapvetően a nagyvárosok és a leg beruházási szempontból a legvonzóbb régiók részesednek leginkább ebben. Így aztán a kérdésem az, hogy milyen elképzeléseik vannak arra vonatkozóan, hogy a kevésbé fejlett régiók, vagy a legkevésbé fejlett régiók is felszállhassanak a tudás alapú gazdaság vonatjára, illetve hogy kérdezném, hogy e, milyen egyéb meglátásaik vannak e, ezen kihívással kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy kihangsúlyozta az Európai Bizottság közleményét. Ez az elkövetkezendő fél évben várható. A legkülsőbb területekre vonatkozó szakpolitikára utalok. Egyébként a múlt héten a Strasbourg ülésen volt egy napirendi pont, az, a legkülsőbb régiókkal kapcsolatban, és ott is a parlament kifejezte véleményét, támogató véleményét ezen távoli régiókkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, Vanna asszony következik. Köszönöm. Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött és elmondta nekünk az elnöksége prioritásait. És természetesen készek vagyunk arra, hogy vitát volt. És azért is hálás vagyok, hogy ilyen fontosságot tulajdonít a kohéziós politikának, főleg ami a gazdaság és pénzügyi válság utáni helyreállítást illeti. A kohéziós jelentésben is olvashatjuk, hogy bizonyos tagállamokban, bizonyos régiókban csak a kohéziós alapokból tudtak közberuházásokra forrásokat szánni. Tehát minnyájunk közös célja, ahogy az előttem felszólulók is említették, hogy egy erős és jól megalapozott kohéziós politikával egyen, egyengessük az egyenlőtlenségeket Európában. Néhány kérdéseket, néhány kérdés is feltennék. A kohéziós politika jövőbeli volumenére kérdeznék rá, és a többéves pénzügyi tervere. Említette, hogy a többéves pénzügyi tervet eh, nem sokára kezdi kidolgozni a következő szakaszra, és Zsé kolléga is említette, hogy nagyon aggasztó, hogyha például elolvassuk az informális regionális miniszteri találkozót a Máltai elnökség alatt, akkor igazából egyetlen egy forgatókönyv volt, amely előirányozza a jól finanszírozott kohéziós politikát. Öt egyéb forgatókönyv pedig jelentős csökkentésekkel számol. Nem tudom, hogyan becsüli meg a tanácsban az álláspontokat, és a programtervezési idő tartamokat hogyan látja? Tehát 7 év marad a programtervezési szakasz? Vagy eh, szeretnének 5 évre átállni, vagy 5 plusz 5 évre? És ez eh, nagyon, eh, nagyon jó lenne, hiszen jobban passzolna a politikai ciklusokhoz, és az Európai Parlament ciklusaihoz. Még egy kérdést feltennék az Omnibushoz. Ősszel trilógus lesz, és nagyon szkeptikus a szakbizottságunk abban a tekintetben, hogy a kohéziós politikából, a strukturális alapokból forrásokat szerezhessünk, vagy akár az EFSI-ből, mert úgy gondoljuk, hogy az EFSI-nek teljesen más célja van, mint a kohéziós politika és véleményem szerint, hogyha az FC-be menne át a kohéziós politikából forrás, az ártana a kohéziós politikának. Érdekelne itt is a véleménye, és hogy a tanácsban a viták hogy állnak. Van Miltenburg kollégám kérdéséhez is csatlakozik a városfejlesztési menetrendről, hiszen november végén a Városok Fóruma rendezvény kerül megrendezésre. Szeretném megkérdezni, hogy a tanács végkövetkeztetéseit a városfejlesztési menetrendről mikor olvashatjuk? Köszönöm szépen. Köszönöm. Damátó képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen az észt kormány képviselőjének is a hozzászólását. 27 oldalt küldött el az észt elnökség a prioritásokról, ebből a kohéziós politika csak egy oldalon szerepel, nem túl sokszor. Nem szeretnénk stigmatizálni Észtországot ezzel, de ismerjük el, hogy ez egy nagyon fontos fél év lesz a kohéziós politika szempontjából. Örülök annak, hogy az Európai Ügyészség tekintetében eh, megpróbál eh, dőlőre jutni az, a soros elnökség. Ez nagyon fontos az európai polgárok szempontjából is, illetve az európai politikusok szavahihetőségének szempontjából is. Ahogy a dokumentum is állítja, 2017 második felében a bizottságnak meg kell jelentetnie különböző felülvizsgálatokat, vagy interim jelentéseket, például a kapról és a kohéziós politikáról is, illetve 2018 első felében pedig jogszabályokotási javaslatokkal kell élnie. Sajnos valószínűleg ez egy fél évet késni fog majd. Öttinger és Krécu biztosok több forgatókönyvét meghallgattuk múlt héten. Az észt elnökségnek mindenképpen figyelembe kell vennie azt, hogy nehéz lesz a költségvetés helyzete Brexit után, és az lenne a legjobb, hogyha mi hamarabb lehetne kezdeni a tárgyalásokat erről a kérdésről, az új MFF-ről, jó lenne még a ciklus vége előtt. Mindehez jó munkát kívánok, köszönöm. Köszönöm szépen. Van még néhány kérdés. Hallgassuk meg az összes kérdést. Először Anderson mondja, Köszönöm szépen, miniszter úr, elnézést, hogy késtem. Tegnap az észt Tegnap az észt állandó képviselettel egyeztettem Brexit ügyben, illetve egyeztettem az igazságügyi miniszterrel is, és tudom, hogy utalt az EU, az EU alapokhoz való hozzáférés egyszerűsítésére. Hát Kár, hogy ez eddig még nem valósult meg, de hogyha ez egyszer megvalósul, az remek lesz. Egy kérdést szeretnék feltenni Brexit-tel kapcsolatban. Észtország, Írországhoz hasonlóan kis ország, és sok Európai Uniós alaphoz hozzáfér. Észak-Írország 3,5 milliárd nyi európai uniós alap részesedéssel rendelkezünk, tehát nettó kedvezményezettek vagyunk. Nos, Észak, Észak-Írországban bizonyos fejlődés állt be ennek köszönhetően. Remélem, vagy gondolom, hogy az észt elnökség foglalkozik majd a Brexit-tel. Miután a második fél évre esik az észt elnökség, ezért a nyári szünet miatt ez kicsit rövidebb, mint a többi elnökség. Barnier úr már elkezdte a tárgyalásokat a brit kormányjal. Mit is kérünk? Örülünk annak, hogy a tanács és a parlament már kifejezte, hogy a nagypénteki megállapodást szeretné megtartani, ahhoz hűnek maradni de a kohéziós alapoknak nagyon fontos szerepe volt az ír béke folyamatban. Írország, Észak-Írország az talán az egyetlen olyan régió, amely béke támogatást kap, tehát a béke folyamatot finanszírozzák az EU-tól. Nagyon fontos tehát a kohéziós politika szerepe a megbékélésben, és félünk attól, hogy ez meginokhat. Egyébként tanulmányokat készítettünk arra vonatkozóan, hogy Észak-Írország maradjon az Európai Unióban, és mindenképpen meg kell nézni a különböző módozatait annak, hogy a különböző részevőkre ez milyen hatással lesz. Tehát nagyon fontos, hogy a nagypénteki egyezményt annak minden pontjában tiszteletben tartsák, és ne felejtjük el, hogy a kohéziós politika a megbékélésben és az egész béke folyamatban milyen szerepet játszott Észak-Írországban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Utolsó hozzászólónk, Ropé úr. Parancsoljon. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ministrė, gerbiami kolegos. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, mindenek előtt szeretnék gratulálni az észt kollégáknak a soros elnökséghez. Ambiciózus az elnökség programja, az EU legkülönbözőbb kérdéseit öleli át, az élet legkülönbözőbb részleteit. Reméljük, hogy sikerül majd megvalósítani ezt a becsvágyó programot. Nagyon fontos, hogy a kohéziós politika is megvalósuljon, hogy végrehajtsák az én hazámban is, és más tagállamokban is, ahol az EU támogatja pénzügyileg projektek megvalósítását, a kohéziós politika jövőjét meg kell vitatnunk. Ez a folyamat már elkezdődött itt a parlamentben is, ma délelőtt is beszéltünk erről. Most önök vették át az elnökséget, és nagyon sok minden attól fog függni, hogy hogyan veszik önök kézbe ezt a kérdéskört. És ettől, fog, ettől függ majd az, hogy hogyan fog kinézni Európa a szegényebb országok, illetve a gazdagabb, szegényebb országból elvándorolnak-e az emberek a gazdagabb országokba, vagy pedig a kis településekről elvándorolnak-e az emberek majd a nagyobb városokba. Sok minden attól függ majd, hogy hogyan alakul majd a kohéziós politika, illetve a regionális politika azonos jogokat mindenkinek. Ez egy nagyon fontos szlógene az észt elnökségnek, de kérem, hogy egy kicsit részletesebben mondja el nekünk, hogy hogyan kívánja a kohézis, kohéziós politikát ember közelibbé tenni. A regionális felosztások kapcsán az a helyzet, hogy vannak olyan régiók, amelyek nagyon sok pénzt kapnak a kohéziós alapból, más szegényebb, gyengébb, rosszabb helyzetben lévő régiók pedig nem tudják igénybe venni a támogatásokat. Mi az ön véleménye erről? hogyan lehetne, vagy hogyan kellene úgy elosztani a kohéziós forrásokat, hogy ezek eljussanak a megszerzett régióba, és ne az ország egyfajta újraelosztás révén belegyújjon ebbe. Köszönöm szépen. A Regiszakbizottság tagjainak a kérdéseit meghallgatta, miniszter úr parancsoljon, kérem válaszoljon ezekre. Köszönöm szépen a kérdéseket. A kérdések szinte az összes fontos témát érintették, amelyekkel kapcsolatban a parlamenti képviselőknek, a bizottságnak, a tagállamoknak, vagy aggályai vannak, vagy nagyon fontosnak tartják ezeket. Említették az összes olyan kérdést, amiről a jövőben beszélni, eszmét cserélni fogunk. Több koordinátor is felvetette azt a kérdést, hogy hogyan, fogják, hogyan fogjuk bevonni a parlamentet a kohéziós politika jövőjéről zajló vitába és milyen ütemezést tervezünk az eszmecserék számára. Ahogyan már említettem, a terveink szerint a kohézis politikai, igaz, kohézis politika kapcsán két munkacsoport foglalkozik majd ezzel. Az egyik a horizontális munkacsoport vitatja meg a kohéziós politika jövőjének a kérdését. Figyelembe fogjuk venni a parlament véleményét. Az általános ügyek tanácsában is meg fogjuk vitatni a kohéziós politika jövőjét novemberben. Van azonban néhány probléma ezzel kapcsolatban. Ahogyan tudják, a hetedik eh, kohéziós jelentést eh, októberben teszik majd közzé. És mit jelent ez a munkánk eh, szempontjából? A tanácsban, ha következtetéseket akarunk elfogadni, akkor ennek az előkészítését már szeptemberben el kell kezdeni. Ezért még nincs részletes napirend az általános ügyek tanácsának az ülésére de az biztos, hogy ez a kérdés eh, szerepelni fog a napi renden. Amikor majd eh, közé teszik a hetedik kohéziós eh, jelentést, akkor kezdődik igazából a vita a kohéziós politika jövőjéről hogy mindenek alapján milyen következtetéseket fogadhat majd el a tanács. Nos, ezzel kapcsolatban lesz nekünk is kezdeményezésünk, megnézzük, hogy ezek mennyiben vágnak majd egybe a kohéziós jelentésben foglaltakkal. Hogyan tudnánk jobban bevonni a parlamentet? Nyilvánvaló, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkozunk. Talán az igazgatók munkacsoport ülésén vagy a regiszakbizottság ülésére ellátogathatunk. Mindenképpen megfontoljuk az örök javaslatait. Még egy dolog, ami nagyon sok kérdésben felmerült, az az, hogy az ész elnökség mennyire tartja fontosnak a kohéziós politikát. Mint mondtam, nagyon fontosnak tartjuk, és a feltett kérdésekből az derült ki, hogy önök is ezt gondolják erről. A következő költségvetési időszakban a Brexit hatására is valószínűleg csökkenni fog a költségvetésünk. Hogyan tudják költségvetési javaslatok többsége jövőre születik majd meg? Ezzel együtt alapvető dolgok dőlnek el a kohéziós politikával kapcsolatban, és mindenképpen a legkülönbözőbb szereplők érintettek véleményt kell majd figyelembe venni. Ebbe az irányba szeretne haladni az elnökségünk. Itt van azután az omnibus rendelet. Az omnibus rendelete kapcsolatos eszmecserék szeptemberben kezdődhetnek. A trialógus már zajlik mezőgazdasági területen. Az omnibus rendelettel az a célunk, hogy január 1-től végre lehessen hajtani ezt a rendeletet. Ez nagyon fontos, hogy már ebben a finanszírozási időszakban erre sor kerüljön. A magas szintű munkacsoport kitűnő munkát végzett, az eredményeket már közzé is tették. A munkacsoportokban és a tanácsban zajló vitákhoz ezek az inputok nagyon jól felhasználhatók. Az én tervem az, hogy Szim Kalasz úrral volt biztossal, és volt észt miniszterelnökkel fogok találkozni, személyesen is ismerem. A többi téma, amit felvetettek, nos, ezek közül több kérdés arra vonatkozott, hogy a kohéziós politika támogassa-e az összes régiót, vagy pedig inkább a személy, szegényebb régiók kellene, hogy több támogatást kapjanak. Amikor makrogazdasági feltételek, kondicionalitás kérdésével foglalkozunk, akkor ez mindig felmerül, de még eddig nem született erre válasz, egyértelmű válasz, csak becslések vannak. látásra úgy tűnhet, hogy nem tudunk majd elérni konszenzust ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és azt sem szabad szem előtt téveszteni, hogy vannak olyan kérdések, mint például a makrogazdasági kondicionalitás, ahol még itt ebben a teremben sincs egyetértés. Ezekről a kérdésekről beszélni kell, és meg kell egyeznünk majd valamilyen közös megközelítésben. Egy másik kérdés a hozzászólásokból a városok fejlődésére, fejlesztésére, az Urban Agenda-ra vonatkozott. Tegnap is Beszéltünk erről az általános ügyek tanácsában egy napi rendi pont volt, a, volt az előkészületek, és biztos, hogy ezt a kérdést majd az általános ügyek eh, tanácsán meg fogják eh, behatóban tárgyalni a miniszterekkel. Erről most többet nem tudok mondani. Azután itt van a digitalizáció. Hát igen, ez abszolút prioritás, horizontális prioritás Észtország számára, végig húzódik az egész eh, elnökségen. És ez persze kapcsolódik a kohéziós politikához. Egy példát eh, szeretnék felhozni ezzel kapcsolatban. A pályázatok értékelése, az egész folyamat felügyelete és a beszámolók készítése minden csak elektronikusan történhet. Sem papíron, sem bármilyen más formát, formátumban nem. Ez egy van egy Észtországban egy digitális kártya, az ezzel lehet szerződéseket kötni, dokumentumokat aláírni, amikor zajlik a kommunikáció az állami szervekkel, akkor ezt a kártyát lehet használni, ugyanúgy, mint a mobil bankoláshoz, ez elektronikus személyi igazolvány, ezzel kommunikálhat mindenki a hatóságokkal és az Európai Uniós programokra való pályázatokat is elektronikusan kell majd benyúj, kell eh, benyújtani. Nem beszélhetünk igazából intelligens szakosodásról, erről a smart specializationről, amíg nem minden digitalizált a kommunikáció terén az EU-s polgárok és az intézmények között. Addig, addig amíg ez nem valósul, meg nem lehet innovációkkal tovább lépni. Ezért szeretne Észtország ezen a területen jelentős előrelépést tenni. Andrus, a biztosunk, az Európai Bizottság észt biztosam, nagyon kompetens ezen a területen, és gondolom, biztos vagyok benne, hogy nagyon gyümölcsöző lesz vele az együttműködésünk. Igazából arra most nem tudok választ adni, hogy mi lesz az MFF-fel. A költségvetéssel, költségvetési kerettel, de és hogy a kohéziós politika kevesebb pénzt kap el a jövőben. Mi meg akarjuk védeni a kohéziós alapot, amikor majd zajlanak az MFF-ről a tárgyalások. Ha a fehér könyvre gondolok, akkor igazából nem vagyok pessimista. A bizottság által elkészített különböző vitaanyagokban világosan beszél a bizottság a kohéziós politikáról, nagyon fontosnak tartja, és remélem, hogy nem valamelyik negatív szenárió valósul meg. Én meg tudom erősíteni, hogy észtor Magyarország, mint soros elnök gondoskodni fog arra, hogy a kohéziós politika napi renden legyen. Azután itt van a Brexit kérdése, hogy zajlanak a tárgyalások. Ma itt nem tudok konkrét válaszokat adni, de meg arról, hogy a tárgyalások során eljutunk majd oda, amikor az, biztosítani lehet, hogy állampolgárok, akár európaiak vagy ír emberek nem, ne veszítsenek semmit, de hát azt még nem tudjuk, hogy pontosan hogyan fognak végződni a tárgyalások. Mindenkinek érdeke az, hogy az Európai Unió egységes maradjon, de ugyanakkor előre kell lépnünk, és konstruktívan kell eh, a jövőt előkészíteni. A elnökség eh, mindent meg fog tenni, hogy ez sikerüljön. Az intelligens szakosodás a Smart eh, Specialization kapcsán egy közleményt fog kiadni, fogunk kiadni, ez talán jövő héten lesz, utána megvárjuk a következtetések megszületését, és folytatódik a vita. Elnézést, ha valamire szóval, nem tértem ki, de majd akkor később a következő körben ezt megteszem. Köszönöm szépen, miniszter úr! Köszönöm a válaszokat. A Fanisztáró úr, van valami megjegyzése? Igen, ott a kollégámmal beszélgettem. Én úgy értettem a választ, hogy az elnökség a parlamenti tagokat is bevonja a munkájába, és meghívást kapunk a megbeszélésekre. Tallinn gyönyörű város, de most azért konkretizálnám. Említett egy közvetlen ügyet, akkor egy megbeszélést, akkor az általános ügyek tanácsát, ahol a víziókról lesz szó, a víziós jelentésről. Tehát az szerintem nem jó, hogy a parlament nincs ott, de ugye jól értettem, hogy meghívót kapunk. Köszönöm. Köszönöm. Tehát, miniszter úr, válaszoljon kérem a kérdésre. Igen. Én szeretnék egy kicsit többet mondani erről, hiszen ez egy nagyon lényeges kérdés. Tegnap, amikor néhány kollégájával beszéltem, akkor én a felszólásokból úgy tűnt, hogy az európai parlamenti képviselők meghívót szeretnének, hiszen nagyon fontos téma. És a regi szakbizottság is szeretne részt venni a vitákban, és szeretnék, hogyha a hangjukat is hallathatnák. Szerintem fontos az, hogyha a hetedik kohéziós jelentésre gondolunk, akkor nem lehet akkor még formális következtetéseket levonni, de ahogy a jelentés publikálásra kerül, és ahogy eh, a tanácsban a vitát lezárjuk, akkor elképzelhető, hogy az elnökség képviselői tartanak egy megbeszélést önökkel. Még, még nem mondtam ezt senkinek, az elnök asszonynak sem, de lehetséges. És igenis a szakbizottságukkal majd tárgyalhatunk a javaslatokról, tehát ezt a javaslatot itt most előterjesztettem. Köszönöm szépen. Akkor az észt elnökséggel kapcsolatban maradunk, és a trilógus folytatjuk. természetesen az elnökséggel és miniszter úrral is kapcsolatban maradunk. Köszönjük szépen, miniszter úr, köszönjük a bemutatkozóját, köszönjük a válaszokat, köszönjük a nyíltságot, ahogyan velünk eszmét cserélt, és köszönöm azokat az információkat is, amelyeket megosztott velünk, és eddig még nem osztott meg mással. Köszönöm. Remélem, hogy jó lesz az együttműködés közöttünk, az elnökség között és a parlament között. Köszönöm szépen. Folytatjuk az ülésünket a napirend szerint. A következő napirendi pont egy első eszmecsere, egy véleményről, amelyet Hetman úr készített, a tartalma pedig az Európai Szolidaritási Testület. Nem fogom az egész történelmet itt most megismételni. Juncker úr beszédét, igazából, hogy a bizottságnak milyen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 ezzel a testülettel nagyon sok fiatalt megnyerhetünk az ügyünknek, százezer fiatalról van szó, nos örülök, örültem nagyon Juncker úr bejelentésének ezen, ezen eszközzel kapcsolatban. Nos, a cél az lenne, hogy minél hamarabb elkezdhetnénk a programban való részvételt. Természetesen mindez más programokhoz is kapcsolódik, gyors volt a reakció. Ez egy példátlan helyzet, hiszen van egy jogalkotási javaslatunk, amely jogi keretet hoz létre a szolidaritási testületnek. A helyzet tehát kiváló, a javaslat nagyon jó, Remélem, hogy senkinek nincsenek kétségei azzal kapcsolatban, hogy ez, ez mennyire pozitív lépés a társadalom szempontjából. Tehát a szolidaritás és az empátia nagyon fontos a társadalomban. Az önkéntesség ez egy meghatározó dolog. A bizottság egy külön kezdeményezést küldött el, Szerintem azért még lehetne javítani a kívánt hatásom. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata kapcsolódik az Interreg programhoz is. Így aztán el kell még mondani azt is, hogy a szolidaritási testület nem csak az önkéntesekről szól, hanem egy gyakornokokról, gyakornokokról, illetve munkavállalásról is szól. Örülök annak, hogy ilyen lehetőségeket teremtünk ezen programon keresztül, de remélem, hogy a munkaadók nem a normális munkaszerződéseket váltják fel ezen az úton. Aztán van még néhány dolog, amit a testület működésével kapcsolatban tisztázni kell. Tehát itt az első munkavállaló, munkavállalói szerződésről van illetve a gyakornoki szerződésekről. ...80-20 százalékban beszéltünk eddig az önkéntességről, illetve a gyakornokiságról, illetve az első fizetett munkahelyről. Szerintem a gyakornoki állásokra nagyobb hangsúlyt kéne helyezni. Ebben a dokumentumban is, illetve jövőben a testülettel kapcsolatban általánosságban. Ezen túlmenően lennének még módosítóim is, és szeretném kidomborítani ennek a rendeletnek a regionális dimenzióját, és természetesen várom az együttműködést a összes frakció árnyék jelentéstevőjével. Remélem, hogy a vélemény a végén nagyon jól fog sikerülni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem teljes az árnyék jelentéstevők listája itt az anyagomban, úgyhogy aki szeretne hozzászólni, annak most megadom a lehetőséget. Pákula úr, parancsoljon. Kédoxia. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Azt, azt olvastam a papíromban, hogy ki árnyék előadó vagyok a Hetman jelentéshez, és eh, éppen ezért szeretnék hozzászólni. Remélem, hogy jól értettem, de igazából itt a nyelvek mi tekintetében is szeretném elmondani, hogy hát én finnül beszélek most is, ez általában nem olyan szokványos dolog. De most akkor nézzük csak meg ezt az Európai Szolidaritási Testületet. És eh, természetesen nagyon jó az, hogy a szolidaritási testület erősíti az európai közötti szolidaritást, hiszen a szolidaritás az európai gondolat egyik alappillére. És igazából az Európai Szolidaritási Testület lehetővé teszi ennek a gyakorlását. Nagyon fontos az, hogy a fiatalok is részt vállalhassanak a szolidaritásban, hiszen a tanulásban is helye van a szolidaritásnak. A szolidaritás igazából lehet munka is, lehet szabadidős elfoglaltság, de lég, az, hogy igazából a fiatalokat támogassuk, a fiatalok aktivitását, a fiatalok politikai szerepvállalását, és nagyon lényeges pont itt például a nem hivatalos képzés is. Nagyon fontos az, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet egy internetes portálban összefoglalni a tevékenységeket. Azonban néhány kérdés is felmerül, és a jelentés azért eléggé magáért beszél, de kíváncsi vagyok, hogy a bizottság majd hogyan válaszol a mi kérdéseinkre. Milyen benyom, milyen hatása lesz, vagy milyen hatást vár ettől? Engem főleg az Erasmus Plus program finanszírozása érdekel, vagy igazából hogyan lehet az új forrásokkal hangolni. És igazából hogyan lehet azt megakadályozni, hogy olcsó munkaerő forrás legyen ez? Tehát az Erasmus Plus is lényeges, és hogy kapcsolódik ez a program az Erasmus Plushoz, és nagyon fontos például az európai önkéntesség, és ezt az európai önkéntes szolgálatot hogyan kapcsoljuk ehhez, tehát igazából milyen ilyen identitása van, milyen lehetőségek rejlenek ebben. Vagy igazából ez a szolidaritási testület igazából azt jelenti, hogy most véget ér az Európai Önkéntes Szolgálat. Az Európai Önkéntes Szolgálat helyett most ezt a szolidaritási testületet szeretnék helyrehozni. Tehát nagyon fontos az, hogy meglegyenek az adataink, tehát nagyon fontos az, hogy a fiatalok ról megfelelő nyilvántartás készüljön, tehát hogy igazából milyen emberekről van szó, milyen hátterük van, és nemzeti szinten is meg lehet ezt tenni, hogyha mozgósítjuk a fiatalokat. Úgy gondolom, hogy találunk válaszokat ezekre a kérdésekre. Tehát most több kérdésem nincs, de ezeket a kérdéseket azért mindenképpen szerettem volna feltenni. Úgy gondolom, hogy Hetman úr nagyon jó véleményt írt, nagyon jó anyagot írt, és biztos vagyok benne, hogy ezekre a kihívásokra város, a válaszokat is kapunk. Tehát igazából ez lenne az én kérdésem árnyék jelentéstevőként. Köszönöm szépen. Vana asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Hetman úr. A bevezetést, elnézést kérek Terry Reintke árnyék előadó nevében, akit én képviselek. A zöldek üdvözlik az Európai Szolidaritási Testületet, hiszen a fiataloknak lehetőséget ad, hogy önkéntes alapon a saját projektjeiket végighajtsák. A szolidaritási testület esetében viszont minket is érdekelne, hogy honnan jön majd a pénz. Tehát, hogy jól működő programokból fognak pénzt kivenni, például az Erasmus Plus-ból. És a tagállamok felelőssége lesz, hogy friss forrásokat biztosítsanak. Az Európai Szolidaritási Testület az Európai Önkéntes szolgálattal hasonlítható össze, viszont, a szolid, tehát viszont azt nem szeretnénk, hogy átfedések legyenek két létező program között. Nagyon aggasztó, hogy nincs világos a határ itt a szakmai és a nem szakmai tevékenységek között. Igazából nagyon fontos az, hogy ne olcsó munkaerő forrásnak tekintsük az Európai Szolidaritási Testületet. A helyi közösségeknek eh, kellene segíteni, főleg a hátrányos helyzetben lévő településeknek. És eh, igazából ennyi az, amit a zöldek nevében szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Damato asszony. Grazie, Presidente. Il tema del corpo... Köszönöm szépen. A szolidaritási testület témája rendkívül fontos, tudván, hogy hány természeti katasztrófa sújtott Európát az elmúlt években. Ennek hatalmas szimbolikus értéke is van. Egy ilyen típusú kezdeményezés esetében erről is beszélnünk kell. Nos, úgy gondolom, hogy, a, hogy ezen a kérdésen alaposan el kell gondolkodni. Juncker úr a 2016-os értékelő beszédében azt mondta, hogy a szolidarási testület elképzelése az, hogy a, hogy a fiataloknak megadnánk a lehetőséget arra, hogy nehéz helyzetben lévőket segítsenek. Nyilván nem csak, ezzel nem csak a fiataloknak segítenünk, hanem a helyi, illetve a regionális hatóságoknak is, illetve a civil szervezeteknek is, hogy a nehéz helyzetekben megoldást találjanak. Ez természetesen rendben van. Áprilisban az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el, ebben is néhány dologgal egyet tudok érteni. A szolidaritási testülettel kapcsolatban jó lenne, hogyha az önkéntességet, illetve a gyakornoki állásokat megkülönböznénk. Elég nagy a különbség, ugyanis az önkéntesség, illetve a gyakornoki állások között. Nagyon fontos az, hogy a munkaterhet, illetve a munkakörülményeket folytonosan monitorozza a bizottság a szolidaritási testület esetében. Aggályos még az is a bizottsági szándékokat tekintve, hogy a testület a létező kezdeményezésekben is föllépjen, mint például az Erasmus Plus, tehát létező e, programok esetében, avagy a szociális innováció esetében. Hogyha nincsen külön erre finanszírozás, vagy nincsen külön emberi erőforrás egy ilyen programra számba, akkor nagyon furcsa ezt így felhasználni. Jó lenne, hogyha az Európai Bizottság egyértelműen elmondaná, hogy mindez milyen milyen költségvetési háttérre jár. Azt hiszem, hogy ezzel jobban értenénk, hogy hogyan is működik ez a testület. Köszönöm, Smalkova asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen. A szocialistáknak nincsen árnyékelő adója. Örülök, hogy hozzászólhatunk az Európai Szolidaritási Testülethez. A szolidaritás szó nagyon pozitív töltettel rendelkezik. A képviselők a regi szakbizottságban meg vannak győződve róla, hogy a szolidaritás az, amely előbbre viszi a fejlődést. És kiegyenlítheti a regionális különbségeket. Természetesen benyújtunk majd módosítókat, de meg vagyunk győződve róla, hogy az Európai Szolidaritási Testületnek olyan szabályai kell, hogy legyenek, amelyek teljesen egyértelműek és világosak. Az a aggodalmam van, hogy miért csak fiatalok vehetnek ebben részt. És uh, igazából olyan fiatalok, akik már dolgoztak valahol, lesz korhatár, és hogyha más is szeretne a szolidaritási testületben eh, részvállalni, akkor megteheti? És eh, azt is szeretném megkérdezni, hogy eh, mit lehet még tenni, tehát milyen oktatási tevékenység, csoport tevékenység tartozik ide, tehát hogyan fog kinézni a gyakorlatban ez az egész? És ezekre a kérdésekre szeretnék most választ kapni, de természetesen támogatjuk ezt a kezdeményezést. Köszönöm. Köszönöm, Michel. Ja, vielen Dank. Köszönöm. Wir finden insgesamt, ähm, dass die... Köszönöm a szót. A szolidaritási testület nagyon érdekes dolog, és itt mindenképpen nagyon lényeges dolgokról szól, de nem minden világos számomra. Például, hogy az európai önkéntes szolgálattal kapcsolatban mi lesz a különbség? De äh, Tehát mire fog primer koncentrálni, milyen tevékenységekre szeretne elsősorban koncentrálni? És itt munkahelyteremtésről is szó van, igazából egy programot szeretne ez koordinálni, tehát szeretnék egy kicsit többet, konkrétabb dolgokat hallani róla. De fontos az, hogy ez egy szolidaritási projekt. De hogyha már itt tartunk, akkor felmerül az a kérdés, hogy miért 12 hónapra korlátozzák itt a részvételt. Tehát itt nagyon fontos az, hogy a fiataloknak stabil munkahelyeket biztosítsunk és természetesen felmerülnek pénzügyi kérdések is, és különféle programokat is összehoztak itt, és szeretnénk rá kérdezni, hogy milyen pénzügyi biztosítékok állnak a testület mögött. Köszönöm. Van Nisztára képviselő. Ja, dank u wel. Köszönöm. Nagyon jó, hogy itt foglalkozunk a regiben ezzel a kezdeményezéssel, de kicsit távlatosabban kellene végig gondolnunk magát ezt az új tevékenységet. Európában, ami hiányzik, az többek között az embereknek a kötelezettség vállalása olyan különleges helyzetekre gondolok, mint katasztrófák, de lehetne más társadalmi feladatot is megemlíteni, ahol feladatvállalást várnánk el a polgároktól. A kérdés az, hogy miért nem adják vissza ezt a kérdéskört a régióknak, vagy városoknak. Azt mondva, hogy jó, rekrutáljatok, vagy vegyetek fel fiatalokat, résztvevőket, építsetek ki egy kommunikációs csatornát, mert erről mindig megfeledkezünk. A fiatalok, akik részt vesznek valami ilyesmiben, nagyon szívesen elmegyek a véleményüket, beszámolnak a tapasztalataikról, és én úgy látom, hogy ilyen, e, ilyen fontos részletkérdések, ami hozzátartozik ahhoz, hogy e, az emberek pozitív képet alkossanak Európáról, hogy ez, ez, ez itt valahogy hiányzik. Sokkal többre lenne szükség, e, ilyen kísérleti jellegű dologra. Úgy gondolom, hogy itt a eh, regionális szakbizottsággal van a foglalkozunk el a kötelezettségvállalással. Ott van például a régiók bizottsága, százan ülnek ott, akik eszmét cserélnek a biztosokkal, Miért nem mondunk valami olyasmit, hogy hát ha részt veszel ebben, fiatal ember, akkor mi majd segítünk neked, megjelenhetsz újságban, lehet egy videoblogod, mi ott fogunk állni, és támogatjuk, támogatunk majd. Hallunk nagyon sok félre sikerült kudarcot, fulladt akcióról, különböző programról. Én ehelyett inkább azt szeretném, hogy gondoljuk ezt végig itt a regélyben, járjuk ezt egy kicsit körbe, hogy hogyan tehetnénk tényleg a, a magunkévá ezeket a programokat társadalmi szinten, vagy, vagy hogyan nyerhetünk meg civileket, akik azután támogatják ezt a programot. Mert hogyha if you was, if did, ugye, ugye mondás mondja, hogy mindig ugyanazt csinálod, akkor ugyanazt is fogod kapni érte. Let the star shine, ugye most uh, ragyogjanak a csillagok, pénz van rá elég. Mújtó vár, Szerintem megéri a fáradtságot. Köszönöm szépen, Van Nisztelrooy úr az Európai Bizottságtól ketten is itt vannak, két főigazgatóságtól, ki kívánja kezdeni. Senki? Robert Franz úr. Robert Francsének hívnak. Az Oktatás, Fiatalság, Sport, Kultúra főigazgatóságon dolgozom. A mi feladatainkhoz tartozik, hogy az Európai Szolidaritási Testület megvalósítását beindítsuk. Figyelemmel hallgattam a kérdéseket, több kérdést többször is feltettek, de nyilvánvalóan gyakran felmerülő kérdések. De mindennek előtt köszönöm azt, hogy ilyen szép szavakkal támogatják a szolidaritási testület gondolatát, hogy lehetővé tegyük a fiatalok számára, hogy gyakorolják a szolidaritást és részt vegyenek Európa fejlesztésében. És rátérve kérdésekre. Több képviselő feltette azt a kérdést, hogy milyen hatása lehet eh, az Erasmus Plus programnak. Hát tudják, hogy már több mint 20 éve működik az Európai Önkéntes Szolgálat. Most a szolidaritási testület létrehozásával átcsoportosítjuk azokat a tevékenységeket, amelyek tagállami irányítással valósultak meg, és a pénzügyi támogatást is át fogjuk csoportosítani, de ezen túlmenően kiegészítjük a támogatást. Nem csak a munkahelyek, gyakornoki helyek jelentenek újdonságot, hanem az új forma is. Itt nem csak több ország vagy határon átnyúló tevékenységről lehet igénybe venni ezt, hanem országon belül is. Nagyon figyeltünk arra, hogy a szereplők különböző érintettek mit mondtak el a konzultáció során, és világosan vált, hogy a végrehajtás során két dologra kell nagyon odafigyelni. Az egyik a minőség, tehát ne legyen alacsonyabb a minőség, mint az önkéntes szolgálat kapcsán. A második pedig a gyakornoki helyek, munkahelyek minőségét garantáljuk, és tegyük ezeket megkülönböztethetővé inkluzív legyen a mindegyik program, és ezért javasoltunk néhány új formájú tevékenységet is, amelyek rövidtávúak, tehát lehet rövid időre is részt venni, lehet csoportos részvétel. A fiatalok sokszor sokaiban szeretnek csoportban dolgozni vagy közreműködni, mint egyedül. És lesznek olyan szolidaritási projektek, amelyek nem teljesen önkéntesek, hanem csak részben. Tehát a fiatalok maguk saját kezdeményezésre helyi szinten hoznak létre programokat, és ebben szabadidejükben önkéntesen részt vesznek. Ez egy plusz ösztönzés a mellett, hogy a költségeket fedezzük, de másik fontos elem a programok inkluzivitása. Az Európai Szolidaritási Testület végrehajtási struktúrája ugyanaz, mint az Erasmus plus -é. Tehát nem közvetlenül itt Brüsszelben végrehajtó ügynökségekkel történik a végrehajtás, hanem többnyire a tagállamokban részlehozott nemzeti ügynökségek révén. Ez nagyon közel áll a, a a bázison, a helyben végrehajtott programok struktúrájához, mint amin az Erasmus és az Erasmus Plus is ahogyan működött. Azok a nemzeti ügynökségek, amelyek jelenleg foglalkoznak az önkéntes szolgálattal, foglalkoznak majd az egész szolidaritási testülethez tartozó tevékenységi körökkel, így a foglalkoztatási programokkal is. Jelenleg eh, majdnem 33 ezeren regisztrálták magukat az adatbázisban, jelezve azt, hogy szeretnének részt venni önkéntes munkában, vagy eh, munká, vagy valamilyen eh, munkahelyen, vagy gyakornoki munkában. Megadhatták, hogy milyen típusú tevékenységet részesítenek erényben, 87%-uk azt jelezte, hogy mind a két dimenzió érdekelne minket. Ez nagyon biztató, hiszen látszik, hogy a fiatalok tényleg a szolidaritásukat akarják kifejezésre jutatni. A motivált fiatalok regisztrálása jelenti majd a testület alapját, magját, és ez lehetővé teszi azt is, hogy együttműködjünk velük, nem csak akkor, amikor már végzik ezt a tevékenységet, hanem azt megelőzően és a feladat elvégzése után is kapjanak támogatást, hiszen különböző készségeket sajátítanak el, és jó lenne, hogyha ezekre építve találnának például munkát a munkaerőpiacon. Ami a költségvetést illeti, már elmondtam, hogy a jelenleg az önkéntes szolgálat keretében zajló tevékenységek átkerülnek a szolidaritási testülethez. 191,8 millió plusz 5,9 millió adminisztratív célokra ez a költségvetés. Az Erasmus Plus-ban még marad némi pénz önkéntes tevékenységekre, melyek nem tartoznak az Európai Szolidaritási Testület területi hatája alá. Tehát még mind a két programnak lesz költségvetése ilyen önkéntes programokra. És miután a két típusú tevékenységet ugyanez a entitás végzi, ugyanazokat a folyamatokat szeretnénk létrehozni, hasonló eszközökkel, hogy ne legyen az egyik típusú tevékenységnél teljesen más a pályázati rendszer, nagyon is nagyon hasonló eh, szervezést és megkülésést alkalmazunk eh, mind a kettőnél. Valaki említette a helyi közösségek, eh, vagy a fiatalok részvételét, bevonását hogyan lehet megteremteni a helyszintű tevékenységekhez a kapcsolatot. Ez is, ezt is ambicionáljuk. Ha megnézzük a program általános célját, nem csak a fiatalokra koncentrálunk, és nem csak a szervezetre, hanem a közösség igényeire is. Megpróbáljuk a fiatalok tevékenységét hozzákapcsolni ahhoz, ami a környezetükben történik, és szeretnénk, hogyha ez sikeresebb lenne szolidaritási testület keretében. Amit gyakran összezavarnak sokan, az az első szakaszhoz kapcsolódik 2017-ben. A bizottságnak, a bizottság kiadott egy közlemény decemberben, és ez tartalmazta azt a nyolc programot, amelyekkel szeretnénk mobilizálni. 2017-ben mindig nyolc különböző programot hajtunk végre, amelyek szellemiségüket tekintve ehhez a gondolathoz kapcsolódnak, de ez nyolc különböző program, és ezzel lehet egy poolba összevonni azokat az érdeklődő, motivált fiatalokat, akik szeretnének ezekben a tevékenységben részt venni. Megvan tehát a költségvetés, se a programoknak, megvannak azok az irányító testületek, amelyek majd kezelik a programokat. Kérdés volt az, hogy miért csak a fiatalokkal foglalkozunk, és egyáltalán hogyan definiáljuk a fiatalokat. Nos, a 18 és 30 év a definíció alapján a fiatal meghatározása. Itt kiszolgáltatott helyzetben levő, többször a gazdasági válság által komolyabban sújtott, vagy komolyabban hátrányos helyzetbe kerülő csoportokra, fiatalokra gondolunk. Elhangzott ez a kérés is, hogy tudnánk-e jobban definiálni, hogy milyen típusú tevékenységekről lesz szó. Itt a bizottság készített egy munkaanyagot, amelyben részletesebben is ismertettük, hogy milyen tevékenységekre lesz szó, milyen formátumban. Volt még egy kérdés hogy miért csak 12 hónapig lehet maximum itt dolgozni munkahelyen. Nos, ezt az eszközt nem munkaerőpiaci eszköznek tekintjük, ez nem helyettesíteni hivatott aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket. Az uniónak erre megvannak a más eszközei, ugyanúgy, mint a tagállamoknak. Ebben az esetben itt csak szolidaritással összefüggő tevékenységekhez kötődő gyakornoki és egyéb munkáról lehet csak szó. Az első felszólaló említette, hogyha részleteiben megnézzük a javaslatot, a foglalkoztatási részre fog fordítható összeg jóval alacsonyabb, mint az önkéntes munkára fordítható rész. Szerintünk az önkéntes munka munkával lehet a legjobban kifejezésre juttatni a szolidaritást Európában. Volt egy kérdés pénzügyi stabilitásra vonatkozóan miatt javasoltunk két külön jogalapot, ugyanis a, szeretnénk garantálni ezt a 345 millió eurót a három éves időtartamra. Garantálni akarjuk, hogy valóban működő képesek legyenek ezek a tevékenységek, és hát megpróbáltuk felvázolni, hogy ezekkel milyen tevékenységi formákat lehet létrehozni. Szeretnénk a régiókat és a városokat is együttműködésre biztatni, pont ezt szeretnénk elérni. Ugyanis azzal, hogy létrehozzuk a eh, motivált fiataloknak eh, ezt a csoportját, akik készen állnak a tevékenységre, és akik terjeszteni fogják azt is, hogy mennyire fontos Európában a szolidaritás és a kohézió az egész társadalomban. Hogyha együttműködünk, és együttműködünk a régiók bizottságával is a jövőben, akkor remélhetőleg nagyon sikeres lesz ez a program, és remélem tudtam válaszolni a legtöbb kérdésre. Köszönöm szépen, ez egy nagyon részletes, nagyon részletes magyarázat volt, Riddler asszony. Azt hiszem, hogy kollégám Robert mindenre válaszolt. Talán egy mondatot hozzátennék. Én a Digi Employment-ben dolgozom, és kiemelném, hogy a foglalkoztatási dimenzió a szolidaritási testület esetében azzal a céllal jött létre, hogy részben, hogy foglalkoztatás biztosítson a fiatal munkanélkülieknek, de erre más eszközeink is vannak. Nyifisei garancia például. Tehát ne feledjük, az, hogy az a 20 ezer álláshely és gyakornoki állás, amiről szó van, nem elégséges ahhoz, hogy általánosságban a fiatalok munkanélküliségi problémáját megoldja, de a fiatalok számára ez egy kiváló lehetőség arra, hogy a szolidaritás, hogy szolidarisan lépjenek fel, tehát hogy aktívak legyenek. Olcsó munkaerő kérdése. Természetesen számukra is nagyon fontos, hogy minőségi munkahelyek jöjjenek létre. Az összes gyakornoki állás esetében nagyon fontos, hogy ezek megfeleljenek a minőségi kritériumoknak, egy ilyet már létrehozzunk, illetve a gyakornoki állások ugye fizetett állások, a munkaadó fizeti ezeket, ami pedig a állásokat, a munka, a szerződéseket illeti, természetesen ezeknek összhangban kell lenni a tagállami rendelkezésekkel, és a minimum bérnek is meg kell felelniük. Még egy dolog, a közfoglalkoztatási szolgáltatások, vagy például a kereskedelmi kamerák esetében nagyon fontos, hogy ők is részt vegyenek ebben a programban, ebben a tevékenységben, és reméljük, hogy elérjük őket is, hiszen nagyon nagy a rálátásuk a munkaerőpiacra, és sokat segíthetnek abban, hogy ez megvalósulhasson, illetve, hogy a fiatalok ez után hosszú távon is integrálódhassanak a munkaerőpiacra, és az is fontos, hogy egymásra találjanak a fiatalok, illetve az álláshelyek és vagy gyakornoki állások. Ennyi lenne, köszönöm. Köszönöm szépen, Hetman úr következik, ön fogja lezárni a vitát. Köszönöm szépen. Szeretnék reagálni néhány észrevételre. Bár az Európai Bizottság képviselője, vagy képviselői már nagyon sok felvetése válaszoltak, én nyilván nem az Európai Bizottság szószólója vagyok, sőt, bizonyos esetben kritikusan vélekedek erről a erről a dokumentumról. Ez egy minőségi dokumentum alapvetően, úgyhogy gratulálnunk kell azoknak a bizottsági dolgozóknak, akik létrehozták ezt. Takkula úr a 2020, 2020 utáni időkre kérdezett rá. Valójában mi nem ezzel foglalkozunk most. Mi 2018-19-2020-szal foglalkozunk ebben a dokumentumban, és a hozzánk eljuthatott dokumentum is a pénzügyi forrásokról szólnak, általában ezek, ezek az Erasmus Plusból, a szociális alapból, illetve a civil védelmi mechanizmusból, a LIFE programból származnak, avagy a vidékfejlesztési alapból. Mindezt nagyon részletesen leírjuk 2020-ig. De mi lesz 2020 után? Hát erről ma nyilván később fogunk beszélni. Az Európai Önkéntes Szolgálat Ez az összes európai tagállamra vonatkozik. Ott van még az az önkéntes szolgálat is, amely a harmadik országokra vonatkozik, akik nem tagjai az Európai Uniónak. Úgyhogy én szerintem arra kéne törekedni, hogy ez a két szervezet egymással komplementer szerepet töltsön be. Aztán egy kérdés érkezett arról is, hogy ezekre önkéntes vagy gyakornoki ellásokra hol fog sor kerülni. Ami a természeti katasztrófákat illeti, vagy az élelmiszerosztás, a kreativitás, kultúra, sport, fizikai tevékenység, szociális segély. Ezt mind nagyon részletesen leírja a dokumentum, de azt gondolom, hogy azért meg kell nézni azt, hogy a gyakorlatban mi az, amit, mi az a terület, amit még ki kell szélesíteni, mi az, amit meg kell szüntetni. Ennek az új eszköznek nem az a célja, hogy olcsó, munkaerőt, olcsó új munkaerőt hozzon létre, egyfajta minőségi vagy kiválósági védjegy és jár ezzel. Véleményem szerint ez egyfajta védelem is, az olyan helyzetekkel szemben, amikor is a munka adó, mondjuk kihasználná a munkavállalót, és szerintem ez a fiataloknak is segít, a fiatalok a gyakornoki vagy önkéntesi feladatokon keresztül fejlődhetnek, tapasztalatot szerezhetnek. Hallottuk az imént, hogy a 30 éves korig lehet erre jelentkezni, de hát ott vannak a hátrányos helyzetű fiatalok, Szerintem ez egy nagyon pozitív eleme ennek az új javaslatnak. Fogyatékossággal élő fiatalokról van szó, vagy akiknek tanulási nehézségeik vannak, vagy egészségügyi problémáik. Mindezt nagyon jól részletesen kifejti a dokumentum, ez szerintem egy jól összeállt anyag és javaslat. Végezetül meghallgattam a 20 80 százalékos részesedésről szóló érveket, tehát hogy hányan, mekkora legyen az önkéntesek és a gyakornak jellest betöltők aránya. Nyilván ez egy elég szerény eszköz, tehát ezzel nem fogjuk megoldani a fiatalok munkanélküliségét Európában, de szerintem ezt, a, ezt az arányt meg kéne változtatni. Figyelembe kell venni az Európai Unióban az ilyen idős korúak helyzetét. Egy olyan személy, aki, egy olyan fiatal, aki a programnak hála talál munkahelyet, már hozzáadott értéket teremt. A stabil munkahely egy fiatalnak teljesen más jelent, mint egy önkéntesi feladat. Köszönöm. Köszönjük szépen, hát várjuk a véleménytervezetet az eszmecsere után. Köszönöm, most pedig nézzük a következő napirendi pontunkkal, szintén egy vélemény. Balcarcel Sisóra előadó gazdaság, az övezet gazdasági politikája parancsolja. Muchísimas gracias, señora presidenta. Eh, lo dije esta... Köszönöm szépen, elnök azt, hogy már ma délelőtt elmondtam, de ha megengedik, elismétlem. Azt, hogy mennyire hálás vagyok, hogy sikerült elhalasztani ezt a vitát. Ugye elvileg ezt reggelre terveztük, de hát az említett okok miatt ezt nem lehetett megtenni. Őszintén hálás vagyok ezért. A kohéziós politika olyan eszköz, amely képes munkahelyet teremteni, amely hozzájárul a régiónk gazdasági fejlődéséhez, illetve a beruházásokat is támogatja, ösztönzi. Úgy gondolom, hogy mindig beszélni kell arról, hogy mennyire fontos a gazdasági fejlődés, hogy az európai régiók közötti űrt valahogyan megpróbáljuk csökkenteni, hogy felzárkózzanak a régiók, de ez különösen fontos ilyen nehéz időkben. A kohéziós politika a legfontosabb eszközünk, hogy a versenyképességet növeljük, hogy a szolidaritás testet ölthesse, illetve hogy az egyenlőtlenségek csökkenjenek az Európai Unióban. Sajnos az, a gazdasági, illetve pénzügyi válság ezeket növelte az elmúlt időkben, időben. Ez a dokumentum számos kulcsfontosságú szempontot mutat be, például a kohéziós politika eredményeiről folytonosan kommunikálni kell a polgárok felé. A városi dimenziót mindenképpen ki kell még emelni a kohéziós politikában, de természetesen nem szabad a vidéki dimenziót sem figyelmen kívül hagyni. Illetve arról is beszélnünk kell, hogy a fiatalok számára ez milyen előnyökkel jár. Még egy utolsó el, el, el, észrevétel, a dokumentum kifejti azt is, hogy a kohéziós politikát tovább kell egyszerűsíteni, hatékonyabban kell felhasználni a forrásokat, annak érdekében, hogy az ifjúsági foglalkoztatáshoz kapcsolódó projektek és mások tényleg megvalósuljanak. A fiatalok nem csak Európa jövőjét jelentik, Európa jelenjét jelentik, ezért nagyon fontos, hogy fellépésünkben rájuk koncentráljunk. Még egy utolsó gondolat. A kohéziós politikát rugalmasabb mechanizmusokkal kell felruházni, illetve a szinergiákat kell növelni a különböző alapok között. A kohézió olyanból a szempontból is fontos, hogy tartós, intelligens, fenntartható és integráló fejlődést hozzunk létre, amely senki sem, amely senkit sem hagy maga mögött, ahol senki sem marad le. Ez a célunk, ez az összes gazdasági politikánk célja az Európai Unióban, az eurozónában. Ezt szerettem volna mondani. Ezen véleménnyel kapcsolatban. Most pedig nagy figyelemmel hallgatom a kollégák véleményét, amelyek minden bizonyal javítják majd a kezdeti szöveget. Köszönöm. Thank you. Thank you for the... Köszönöm szépen. Most akkor átadom az árnyék előadóknak a szót, Bresszó asszony. Grazie, grazie Presidente. Gra Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Ramon Luisnak is az elmondottakat. Köszönöm az első változatot. Nagyon sok érdekes dolog van ebben a véleményben. Én bizonyos dolgokat kiemelnék, aztán majd megnézzük, hogy módosítóként kell ezeket tovább gondolnia, vagy hogyan. Ahol, ugye miután az euróövezet a témája ennek a véleménynek. Ezért azt gondolom, hogy azt külön ki kéne domborítani, hogy a kohéziós politika mennyire fontos az euróövezetben, főleg tudván, hogy milyen lesz majd a következő pénzügyi, többős pénzügyi keret. Miután van egy közös pénznemünk, olyan eszközre van szükség, amely segít, amelynek segítségével elkerülhetjük a túlságosan nagy különbségeket az vezeten belül. Tehát az összes régió érdeke az, hogy az hogy az oszcillációt csökkentsük, tehát stabilizáljuk az euróvezetet, az euróvezet helyzetét. Természetesen a kohéziós politikának célja ez az egész Európai Unióra levetetve, levetítve, de ne feledjük, hogy a válság után szimmetrikus és aszimmetrikus sokoknak is ki lett téve az Európai Unió. Különböző régiók sajnos egyre inkább eltávolodnak egymástól a válság után, és a cél az, hogy ismét a konvergenciája pályára, konvergencia pályájára tereljük ezeket a régiókat. Itt tehát a kohéziós politikának meg fontos szerepe van, és az is, az is fontosnak tartom, hogy az vezetnek legyen egy külön költségvetése. Ezzel segítjük a konvergenciát. Jó lenne, hogyha ezzel is elérnénk, ezzel keresztül elérhetnénk azt a célt, hogy megnőjön az euróvezet stabilitása. Nagyon fontos az, hogy az euróvezetben a tagállamok képesek legyenek ellenállni a szimmetrikus és aszimmetrikus sokoknak. Látható, hogy egyedül ezek a tagállamok erre képtelenek, nem lehet a kohéziós politikát megterhelni ezzel a feladattal, tehát a kohéziós politika önmagában nem képes arra, hogy a válságból kilábalni segítsen minket. Csak a versenyképesség javításával lehet ezt elérni valójában mikrogazdasági hatája vagy e, célja van a kohéziós politikának, hogy javítsuk a e, régiókban a e, vállalatok versenyképességét, stb. stb. Tehát mondom, ez egy mikrogazdasági dimenzió. Viszont ha külső sokkokra való válasz, ugye nagy válságok esetén tipikusan makrogazdasági probléma a kohéziós politikának meg kell tudni oldani bizonyos dolgokat az euróvezetben, az euróvezeten kívül is. Tehát az lenne a cél, hogy a túlságosan nagy különbségeket az euróvezeten belül elkerüljük. Köszönetet, mert meglátjuk, hogy meddig beterjeszteni a módosítókat, stb. De egyébként meg tudunk egyezni egészen biztosan. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen. Tomasics asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kohéziós politika forrásai segítenek a konvergenciának. De természetesen csak akkor, hogyha minőségi projekteket finanszíroznak. Hogyha nem, akkor viszont eh, nem jó a destinációjuk. Számos gazdasági területen még mindig eh, nem növekszik a gazdaság. Az eddigi állami politika egyik legnagyobb hibája, hogy nem hozzáértő emberek menedzselik a projekteket. Nagyon fontos még a stratégiai fejlesztés is, eh, ezen kívül a projektek nemzeti társfinanszírozása. Természetesen a helyi és a regionális önkormányzatoktól is függ. A nemzeti politikákat mindenképpen össze kell hangolni az Európai Unió fő céljaival. Azonban olyan projektekre kell elsősorban koncentrálni, amelyek a nemzetgazdaságoknak jól jönnek. Éppen ezért a gyengébben fejlett régiókba kell juttatni a forrásokat, és nem szabad egyenlően elosztani a forrásokat az összes régió között. A strukturális reformok is a nemzetgazdaságok érdekeit kell, hogy használják. Köszönöm. Narika Nikolaj az Alde részéről a következő árnyékelőadó sajnos nincs itt és engem kért meg, hogy mutassam be a véleményét, és hogy hozzászóljunk a vitához. Mindenek előtt azt mondja, hogy az előadó pozícióját támogatja, megköszöni a végzett munkát, és a következő megjegyzéseket teszi. Az első az, hogy a Európai Unió nem összes tagállamával foglalkozik a jelentés, hanem a makrofinanszírozással. Igazából az euró övezettel foglalkozik a jelentés. Nagyon fontos például a Maastrichti szerződés költségvetési deficitről szóló kitétele. Nagyon fontos az, hogy az eurozónának megfelelő politikája legyen, amely megfelel az Európai Unió általános elveinek. Nagyon fontos hogy az eurozóna országai erősen összehangolják egymás között politikájukat. A politika igazi célja az lenne, hogy a régi és az új tagállamok között eltűnjenek a különbségek. A válaszom az, hogy a kohéziós politika jó az eurozóna tagállamainak is. És elvárhatjuk a megfelelő rugalmasságot az európai alapok részéről. Ezek voltak Nikolaj asszony szavai, és Michels asszonynal folytatjuk, ő is árnyék előadó. Köszönöm szépen. Én is köszönöm az előadónak a jelentést. Szerintem is megfelelő irányba mutat, és Sziszó úr is említette, hogy a kohéziós politika megfelelő megvilágítást kell, hogy kapjon, és nagyon fontos, hogy az Európai Unió összfejlődését szolgálja. Ez a legfontosabb. Véleményünk szerint azért kellene egy-két kiegészítés. Először is minnyáján egyetértünk abban, hogy a kohéziós politika igenis csökkentheti a válság káros hatásait, azonban a kohéziós politikának is megvannak a saját határai. Nagyon lényeges az, hogy a gazdaság politikát európai és tagállami szinten is pozitívan befolyásolja. Elsősorban a gazdaságpolitikusok felelősek. Tehát nagyon lényeges az, hogy a többlettel rendelkező országok segítsenek. Tehát jobb újraelosztás kell, a gazdaság életében. A strukturális alapokra is vonatkozik az egyenlő belosztás. Egyetértünk azzal is, hogy a kohéziós politika természetesen a reális problémákról kell, hogy szóljon, és természetesen mindig alkalmazkodni kell a reális problémákhoz. Ez nagyon nehéz több forrás megléte nélkül. Itt is látjuk, ebben a véleményben, amit a Regi már nagyon gyakran hangsúlyozott, hogy szinergiákat kell teremteni a támogatási eszközök között. Nagyon lényeges, hogy a 174-es értelmében megfelelő beruházási politika legyen. És végül, de nem utolsó sorban, az európai szemeszterrel való szorosabb összekapcsolás és az ország specifikus ajánlásokat el lehet utasítani. Hiszen az ország specifikus ajánlások éves ritmusa igazából megfelel a kohéziós politikának, politika ütemezésének. Ezzel egyidejűleg számos ajánlás van, tehát itt például a nyugdíjkorhatár, illetve a közfinanszírozás feltételei, tehát ezek mind-mind összefüggnek a kohézióval. A parlamentünk a regi tagok javaslatára elutasította a makro gazdasági feltételeket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Skrlec úr, öné a szó. Sorry, the wrong button. Thank you, Mr. Chair, the dear colleagues. Uh... Köszönöm. Kedves kollégák, üdvözlöm a jelentést. És uh, Én is szeretném elmondani véleményeimet, véleményemet a véleményről. Nagyon fontos a fenntarthatóság, a fenntartható növekedés. És ezt a szövegben jobban ki kell hangsúlyozni véleményem szerint. Tehát szerintem nagyon egyszerű hozzáfűzni ezt az üzenetet a szöveghez. Üdvözöljük az új programozási időben javasolt stratégiát az intelligens fenntartató növekedés érdekében. Nagyon fontos itt a programozási időszakok megfelelő tartama, Nagyon fontos az, hogy ciklikusabb megközelítést kell alkalmazni a kohéziós politikában. És csak is így tudjuk a hagyományos régi egyenlőtlenségeket áthidalni. A következő megjegyzésünk a makrogazdasági feltételrendszer. Ennek mindenképpen meg kell felelni a gazdasági élénkülésnek. Nagyon fontos, hogy a kohéziós politika céljait elérjük. És nagyon fontos az, hogy ne hangoljuk a közvéleményt az Európai Unió ellen. Szeretnénk aláhúzni, hogy nagyon sok ország jelentés nem lehet a helyi és regionális hatóságok segítsége nélkül végrehajtani. Éppen ezért szeretnénk felszólítani a bizottságot és a tagállamokat, hogy megfelelő politikát dolgozzanak ki a végrehajtás tekintetében. Fontos kihangsúlyozni a városok, önkormányzatok szerepét abban, hogy csökkentsék a válság negatív hatásait. A finanszírozást a fenntartató városi fejlődés tekintetében átláthatóbbá kell tenni. Ezen kívül az európai szemesztert zöldíteni is kell, hogy fenntartatóbb legyen a gazdasági kormányzat érdekében. Nagyon fontos arra is emlékeztetni, hogy befogadó rendszerünknek kell lennünk, és fel kell lépnünk a szegénység ellen. Az európai szociális alapokat is igénybe kell venni, és a tagállamoknak jutatott kohéziós alapok 30%-ának megfelelő összeget kellene juttatnunk. az alapok, a források szinergiája, tehát mindenképpen szinergiát kell teremtenünk, de a Horizont 2020-szal is. Ezek tívül a connectivity eszközzel nagyon fontos az, hogy a juttatások maradjanak a kohéziós alapokból származó juttatások fő pillérei. És nagyon lényeges, hogy itt a különféle alapok kiegészítsék egymást, de ne fedjék át egymást. Végül. Nagyon fontos, hogy kihangsúlyozzuk a horizontális elveket, a többszintű kormányzást, a klímaagendát, nagyon fontos a tematikus koncentráció, és eh, éppen ezért a jövőben ezt javítani kell. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen! Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni? Maletics asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni a kollégáknak az elmondottakat, és eh, Valszeres Szisza kollégának külön köszönöm a vélemény elkészítését. Ez a vita a gazdaságpolitikáról zajlik az ECON szakbizottságban is. Eh, azt szeretném kihangsúlyozni, hogy nem könnyű külön választani, hogy az eurózóna, illetve az eurózónán kívüli országok számára a gazdaságpolitikáról mit mondjunk ugyanis a gazdaságpolitika mix ugyanaz mindegyik tagállamban, beruházások, strukturális reformok, fiskális konszolidáció, kutatás, fejlesztés, innováció, tudomány, új készségek, oktatás, tehát minden, amiről az Európai Unióban beszélünk. A belső piac erősítése, tőkepiaci unió, bankunió, digitális belső piac, közlekedés, energiaunió és minden más oktatás is ide tartozik. Ezeken a területeken hangsúlyozza ki a kohéziós politika fontosságát, ugyanis a kohéziós politika horizontális politika, az összes felsorolt területtel foglalkozik, az egész gazdasági mix minden elemében tetten érhető, mindenütt segíti a fejlődést, a munkahelyteremtést. Ki kell hangsúlyoznunk ebben a szakbizottságban azt is, hogy felt hogy egy stabil eurózóna az Európa stabilitásának záloga, de nem lehet stabil az eurózóna akkor, hogyha nem stabil és erős az összes régió és az összes tagállam. Ezért meg kell szüntetni a különbségeket, vagy csökkenteni, fejlődésbeli különbségeket, és nagyon hangosan kell kérnünk azt, hogy a kohéziós politika támogassa az egész Európai Unióban az összes gazdaságot, és ne csak a beruházás, hanem a fejlesztési politikákat is az egész EU-ban. Köszönöm. Fanny Szeroly úr. Csak röviden, hiszen már minden elhangzott, jó előkészített anyagról van szó. Csak néhány megjegyzést engedjenek meg. Láthattuk azt, hogy az ország ajánlások háromnegyede a városok kezében van. Az eurozóna az euróvezethez tartozó országok erősítése kapcsán rá kell mutatni általában is ezekre a kapcsolatokra. Nem tudom, hogy az Econ milyen dokumentummal dolgozik, én ezt nem láttam, de azt elmondhatjuk, hogy fontos, hogy az EU költségvetése egységes legyen. Ez kulcsfontosságú, és világosá kell tenni, hogy itt nem lehet összekeverni dolgokat, eh, hogy most a kohéziót eh, tesszük csak az eurózónába. nem keverjük össze a két dolgot, a kohéziós politika minden régiót megcélzó és támogató politika. Ez most is így van. A kohézió tulajdonképpen egy cél az Európai Unióban. Ez nem csak egy program vagy egy instrumentum. Így nem lehet egyik elemet kivenni, hogy valamit csinálunk az eurozónában, és kevesebb, mennyivel kevesebbet teszünk a kohéziós politika területén, ezt nem lehet összekeverni. Az externáliákra rátérve, Bulgáriában, a, egy kollégám hazája, Nos, Bulgária azonnal hasznot húz, hogyha a többi ország gazdaságában pozitív fejlemények következnek be. A tanácsban bemutattak egy anyagot, eredetileg a visegrádi országok készítették ezt el, és most hivatalosan is ott van ez az anyag az externalitásokról. Ez egy pozitív megközelítése a kohéziónak, tényeket, számokat tartalmazó anyag. És ez egy jó alap lehet. Figyelmesen hallgattuk Moszkovicsit a kohéziós fórumon, aki elmondta, hogy a kohézió egész Európa. Annyira attraktív, annyira vonzó, hogy minden ország belész kell, hogy vegyen. Ez a következő években lesz különösen fontos. Maradjunk egységesek, kohézió külön célokkal, külön rend, hozzárendelt költségvetéssel. Lehet, hogy az ECON anyagát is meg kellene néznünk, hogy tudjuk, hogy ők milyen irányba haladnak, mm, hogy amikor majd a dolog végére érünk, akkor tudjuk, hogy a egyes szakbizottságok hova jutottak. Tehát szeretném megtudni, hogy a Rekon mit tervez. Az Európai Bizottság képviselőjét is mindjárt meghallgatjuk, de szeretnék reagálni arra, amit Fanny Szerói úr elmondott. Azaz, hogy a jelentés, az ECON anyag, az megvan nekünk is, itt van a tervezet, elnézést, hogyha ő nem kapta meg, de elküldték, megkaptuk mi is. Most kérem az Európai Bizottság képviselőjét, hogy mondja el véleményét parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! A bizottság üdvözli a szakbizottság munkáját, gratulál az előadónak és az árnyék előadóknak a véleményhez. Ahogyan tudják, a bizottság az euró vezet kapcsolatban a gondolatait összefoglalta a reflexiós vagy vitaindító anyagban 2000 17. május 31-én tettük ezt közzé, és ebben szerepel többek között az a cél is, hogy a társadalmi különbségeket csökkenteni kell az eurózóna államai között több lépésre tettünk javaslatot, ez egyfajta toolbox, makrogazdasági stabilizáció, a koordináció, a gazdaságpolitikák koordinációjának további erősítése a tagállamok között, és ami nagyon fontos, tovább kell ösztönözni a beruházásokat, az FC-t ki, ki akarjuk terjeszteni, jelenleg erről folynak a tárgyalások a trialógus keretében. Ez tovább fogja, újabb lökést ad a beruházásoknak, és biztosítani lehet a komplementaritást az európai strukturális eh, és beruházási alapokkal. Hát még egyszer köszönöm a munkájukat. Garcia Sziszó, következik, kérem zárja le ezt a vitát. Köszönöm szépen még egyszer, elnök asszony. Amikor a bevezetőm végére értem, azt mondtam, hogy arra számítok, hogy a kollégák észrevételei majd gazdagítják a vélemény tervezetet. Nem tévedtem. Valóban az önök észrevételei mindenképpen jót tesznek majd az eredeti szövegnek. Úgyhogy a célt teljesítettük. Van egy közös nevező az észrevételekben, hogyha megpróbálnám ezt összefoglalni, nagyon röviden összefoglalni, akkor azt mondanám, van egy közös nevező, ez pedig az, a kohézió egyenlősséget jelent, illetve az egyenlőtlenségeket kell csökkenteni a kohéziónak. Tehát egyértelmű, hogy azért harcolunk, Azért harcolunk, hogy megszüntessük a szegénységet, és előbb-utóbb majd bizonyára elérjük ezt az eredményt. Az erős régiók is nagyon fontosak, nélkülözhetetlen, hogy az euróvezetnek meglegyenek az eszközei arra, hogy az egyenlőtlenségeket csökkentse, hogy a változ, hogy az egyre növekvő változásokat a régiók között csökkentsük, a válság következményeit mérsékeljük, és hogy növeljük a versenyképességet. Ezeket az észrevételeket be fogom venni majd a szövegbe. Egy kiegyensúlyozott költségvetésre van szükség. Mint említettem, tehát a versenyképességet kell javítani nem csak a régiókban, hanem a tagállamokban is. Az is nagyon fontos, hogy ez a vélemény olyan szempontokat is felvesse, mint például hogyan lehet a hibákat kikerülni a gazdaság, az egyes tagállamok gazdasági szerkezetében. Az Ekon szakbizottságnak készítünk egy véleményt, ugye? Viszont amikor kohézióról beszélünk, attól még nem tágítjuk ki az eredeti jelentés címet. Ez egy ekonos jelentés, még mindig mi csak egy véleményt tudunk megfogalmazni, tehát új címet nem adhatunk ennek a jelentésnek. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a gazdasági növekedés koncepcióját mindenképpen ki kell tágítani, és ezt fenntartható növekedésnek kell hívni. Egyáltalán nem könnyű a gazdasági politikát elkülöníteni az, Európa, az euró övezeten belül és kívül. A kohéziós politika horizontális jellegű. Fendiszerői úr is elmondta, hogy nagyon fontos az, hogy egységre törekedjünk az Európai Unió költségvetésében. Természetesen az összes régiót figyelembe kell venni a kohéziós politikában, mert az a kínulási alap, hogy a kohéziós alap, tehát a kohéziós alap nem csak egy program, ez cél valójában, ezt kell elérnünk. Ez nem csak egy módszer, az Európai Unió költségvetésén keresztül kell elérni ezt a célt, mégpedig az egységen keresztül. De ez nem program, ez a cél, ezt kell elérni. Ez az a cél, amire törekszünk. Köszönöm szépen az észrevételeiket, és ezeket mind be fogom venni majd a véleménytervezetbe. Köszönöm. Köszönöm szépen, Valkarfel Sziszó úr. Emlékeztetek mindenkit, hogy a módosítók határideje délben lesz, szerdán, július 19-én. A szavazás a véleményről szeptember 7-én lesz. Tehát szerda, július 19-e a módosítók határideje. 19-e. Akkor most berekeztem az ülést, illetve az ülés nyilvános részét, és megkérjük azokat, akik nem vesznek részt a koordinátorok ülésén, hogy hagyják el a termet, és a koordinátorok ülésével folytatjuk. Köszönöm.